Colleagues. Kollégák, mielőtt elkezdem, eh, arra kérem Lichtenberger asszonyt, eh, hogy eh, majd a szavazásnál a közbeszerzési szavazást vegyük előre, mert utána neki tovább kell menni. Úgyhogy én is beleegyeztem a nyolcas napirendi pont az majd a közbeszerzési szavazás lesz. Nos, a koordinátorok ülésén hozott döntésekről, ha megengedik, akkor beszámolnék most önöknek. A koordinátorok a TNT meghallgatták Komuncakosz úr és Ertug úr jelentését azt gondolták, hogy objektív kritériumok alapján korlátozott számban fognak elfogadni módosítókat. A előadók kijelölésével kapcsolatban a koordinátorok, úgy döntöttek, hogy a frakciók számára különféle újabb kiegészítő pontokat fognak előterjeszteni a következő ülésen. A három jelentés, az egyik az a műszaki vizsga, az EPP adja majd az előadót, az úti ellenőrzésekkel kapcsolatban a szocialisták és a demokraták adják az előadók Eh, a jelenlegi eh, nyilvántartással kapcsolatos eh, dokumentációval kapcsolatos anyagról is határoztak. Úgy döntöttek, hogy az 59-es per 2003-as irány elvet módosítani kell, nevezetesen a autovezetők képzésének módosításáról. Aztán az e-útdíj kérdésében úgy tűnik, hogy az Európai e, Unió és Svájc között nincs előrelépés, ugyancsak nincs előrelépés a műholdas navigációs rendszerek kérdésében. A Környezetvédelmi Bizottság e, nem lép, e, de de Silvestris úr a kocsik, a gépjárművek megosztásával kapcsolatos anyaggal szeretne foglalkozni. Erről majd a következő jelentésünk foglalkozik a fenntartható városi közlekedés témakörében. Az Egyesült Királyság illetve az USA és Északnyugat Anglia kérésére döntést fogadtak el, ebbe benne voltak Lengyelország, illetve Szardínia képviselői is, ami pedig a meghallgatásokat illeti, megadnám ezeknek a dátumát, kérem jegyezzék fel. Tehát dátumokat fogok mondani, hogy mindenki tudja, hogy mikor töröljenek pontosan az esemény időpontja előtt. Az USA február 11-e, Észak-Nyugat Anglia április 29-én kezdődik, eh, Lengyelország július 15 és Szardénia ez az utolsó, ez a Türkisz 7, ami 8, október 8-ával kezdődik. Nos, a meghallgatások kérdésében a bíró úgy döntött, hogy a bizottságnak meg kell mondaniuk 12 hónappal előre, hogy milyen meghallgatásokat akarnak levezényelni. Ez egy picit olyan olyan nagyon-nagyon fura döntés, be kell vallanunk, megpróbálunk előre e, meghatározni dolgokat minél előbb. A koordinátorok döntése hat e, meghallgatást érint, lehet, hogy ebből több is lesz, majd meglátjuk, mit ad ki a helyzet. A negyedik vasúti csomag kapcsán van az első, a második különleges körülmények a repülési szektorban. Ugye ez az izlandi vulkán kitörésnek a nyomán keletkezett. Mi történik akkor, hogyha kitör egy vulkán Izlandon? A a postai szolgáltatások harmadik irányelve meg, meg, megvaló, megvalósítása, aztán a giga méretű szállítóhajók. A TRAN ülések naptárát jóvá hagytók, itt csak azt jegyezzék meg, hogy szeretnénk csütörtököket fenntartani magunknak, És még valami. Október 9-én délután töröljük az akkorra előirányzott ülést. Ez az októberi TRAN bizottsági ülés. Ez ugye a következő ülésünknek a keddi délutánja törölve. Komitológia, a hírleveleket közzéadtuk, ezt az előzőekkel együtt ö, köröztettük. Tehát ö, a október 9-én az egyébek napirendi pont törölve. Ö, meg kérdés, hogy a 2020-as célkitűzések kapcsán lehet-e még plusz tanulmányokat kérni. Ez elképzelhető, hogyha a frakcióknak van elképzelésük arról, hogy mi legyen konkrétan a téma. Van-e kérdés vagy észrevétel? Egyébként eh, a 2013-as ülések eh, ütemezését közre fogjuk adni. Ezzel köszönöm, tovább lépünk. A szavazás következik. Mindenkinek megvannak a szavazókártyai? Ki az, akinek nincs a keze ügyében a kártyája? Van ki úr. Al-Kadrawi úr. Nos, hogy lehetséges, hogy azért nem találja a kártyát, mert ott belekeveredett az 50 eurós bankjegyek csomagjába. al Kadraui úrnak nincs szavazókártyája. Eddig ez az egyetlen delikvensünk. Lisznek sincs meg. Akkor ellenőrzést tartunk, megnyitom a szavazást, próbaszavazás lesz. Mindenki leadta a szavazatot? lezáró a szavazást. Úgy látom, hogy nincs olyan frakció, akiknél több lenne a szavazat. Al-Kadraui úr és Banki úr kártya nélkül fog szavazni, akkor kérem, önök majd a kezükkel szavazzanak. Tehát Lichtenberger asszony anyaga lesz az első szavazás témája. Ez közbeszerzéssel kapcsolatos eh, véleménytervezet. Felkészültek? Akkor első módosító a jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 43-as Zile úrtól, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosító, mellette ellene tartózkodás 44-es mellette, mellette ellene tartózkodás nézzük meg a 45-öst, megnyitom, tehát a 45-ösre a szavazást. Mindenki szavazott? Bánki úr, igen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító támogatja, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva, 8-as mellette. Igen, valóban 8-9-10-es oka fogyott, akkor a 11-esre megyünk. 11-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 48-as mellette ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 49-es támogatja ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 50-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 51-es ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 52-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 53-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva, 56-os támogatja, ellene van, tartózkodás elutasítva, 57-ös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás utasítva, 58-as támogatja, ellene tartózkodik, elutasítva 59-est, támogatja, ellene, tartózkodik, elutasítva 60-as, mellette ellene, tartózkodás, elutasítva 12-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 13-as. Akkor a 12-est elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Bánki úr, ön ellene van. Tehát, oké, lesz, lezártam a szavazást. 21 mellette, 18 ellene, elfogadtuk tehát. 13-as mellette, ellene, el, tartózkodás, elfogadva. 61-es támogatja, ellene, tartózkodás, elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 64-es támogatja ellene tartózkodik elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös támogatja a tartózkodás elutasítva. hatos következik. Támogatja, ellene, tartózkodik, elutasítva. 17-es. Mellette szavaz, ellene, tartózkodik, elfogadva. 18-as. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 69 támogat, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 21-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 22, 23, 24, együttesen szavazunk ezekre, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 70-es támogatja, ellenszavazott tartózkodás elutasítva a 71-es, ez egy kiegészítés, támogatja ellene, elutasítva. 72-es ki az, aki mellette szavaz, a tartózkodás elutasítva. 73 kiegészítésképpen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszumos módosító A. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Akkor ezt nézzük, az A kompromisszumot, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Mindenki leadta a szavazatot. Egy plusz, egy mínusz látok. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel a 75-öshöz megyünk tovább. Ki az, aki mellette van, ellene, tartózkodás elutasítva. 26. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodik, elfogadva. 67-es következik ez egy kompromisszumos javaslat. Három részben szavazunk rá. Az első részre szavazunk, hogy az egész szöveg a következők nélkül gyártási költségek és szociális hatások. A második rész a szavak produkciós költség, gyártási költségek. Tehát a kompromisszum három részéből az első részre szavazunk, ki az, aki támogatja, ki az, aki ellene van, tartózkodás. Nézzük tehát az első részt elektronikusan, próbaszavazás, megnyitom. 1 plusz 1 mínusz, mindenki leadta, lead, lezárom a szavazást. Elutasítva elég szoros volt a szavazás állása. Tehát az egész kompromisszumot ezzel elutasítottuk, ennél fogva nem kell külön szavaznunk a 78-asra. E, az elnök korrigálja magát. 77-es következik Zile úrtól, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 77-est. Elektronikusan megnyitom, 1 plusz, 1 mínusz. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva, ez is szoros állás mellett történt. Most lépünk tovább a 76-osra, mellette 76-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as támogatja, ellenzi, tartózkodik, elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81-es mellette ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 27-es nem kerül szavazásra. 28-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Most a 32-es következik, ez a 69-es cikk 2-es bekezdésére vonatkozik, tehát a 32-esre szavazunk mellette, ellenszavazat, tartózkodás. Én azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mondom, 32-es, mondja az elnök. A 69-es cikk 2-es bekezdése ez a 32-es számú módosító. Igen, van, eh, tehát egy plusz és egy mínusz szavazatunk eleve van. Lezártam, elfogadtuk ezt a módosítót. Akkor tovább a 33-as módosítóra, ki az, aki támogatja, ellene. Tartózkodás, ezt is nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. 33-as módosítóra szavazunk. 1 plusz, 1 mínusz az állás előtt, előzetesen lezárom a szavazást. Elutasítva. A 88-as következik, ki az, aki támogatja, ellenzi, tartózkodik. Elutasítva. 34-es támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadva. 89-es, mint kiegészítés, ki az, aki támogatja, ellene, tartózkodás, elfog, elutasítva. A 90-es módosító, részenként szavazunk, első rész, ugye kimaradnak azok a szavak, hogy however none of these special, stb. Tehát az első részre szavazunk tehát, mellette, ellene, elutasítva. Úgyhogy Kettes részre lépünk tovább, mellette ellene tartózkodás elutasítva, tehát mind a kettőt elutasítottuk. 35-ös módosító az előadótól, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os támogatja ellene tartózkodás elfogadva. A 92-es a következő, ki az, aki mellette van, ellene tartózkodik, Elutasítva. 37-es támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Ezt nézzük meg elektronikusan. 37-esre szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezártam a szavazást, és elfogadva. 38-as a következő, támogatja ellene elfogadtuk. 93-as, ki az, aki mellette van, ellenszavazott tartózkodás elutasítva. 94-es, ki az, aki támogatja, ellenszavazott tartózkodás elutasítva. A 39-es, 95-ös és 47-es együttesen mellette ellene elfogadtuk azt a hármat bocsánat, és még a 98-os is ide tartozott, mondja az elnök. 96-osra megyünk tovább, mellette ellene elutasítva 97-es, mellette ellene elutasítva. 99-es mellette kiszavaz, ellenszavazott, tartózkodás elutasítva, százas módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 102-es mellette támog, ellene tartózkodik elutasítva, 103-as. A 103-as és a 67-es együttesen kerül szavazásra mellette ellene tartózkodás elutasítva, 104-es támogatja ellenzi elutasítva, 40-es mellette ellene elfogadva, 41-es e, mellett ellene elfogadtuk. És 42-es ki az, aki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. A végszavazás következik, megnyitom a végszavazást. Bankin úrtól két plusz van. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást, és 36 mellette, és ezzel elfogadtuk ezt a tervezetet. Gratulálunk Lichtenberger asszonynak. Egy pillanat szünet következik, mondja az elnök. tea bag was in my pocket. yeah, terrible tea. Okay, carry on with the next. I just... Folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Igazából nem jó, ha itt bármit megmozdítok, mert akár hogyha a teámmal babrálok, akkor annak az illata is oda jut a kedves hallgatóság felé. A következő napi rendi pontunk is Lichtenberger asszony jelentése. Ez a legutolsó pont, amit szavazásra bocsátottunk volna utolsóként, de előbbre vesszük. Ugye a kettes módosítóval kezdjük. Érted most már, Michael, hogy mire gondoltam? No, tehát kettes módosító. Ki támogatja, ki nem, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, tehát kettes módosítóra megnyitottam a szavazást, úgy láttam, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott, biztosan? Akkor lezártam. Egy plusz egy mínuszt látok, de elfogadtuk. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő lesz. Negyvenes lesz. A britek, tudjátok, prioritásnak tekintik a teát reggeli órákban. Tehát akkor 40-es módosító mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 54-es okafogyottá vált. Nem, mégis, mondja az elnök, de akkor nézzük ki. Támogatja, ki nem. Hagy nézzem, tehát mellette, ellene, tartózkodók, 54-est, akkor ellenőrizzük elektronikusan, megnyitottam a szavazást. Megint egyel többen, illetve egyel kevesebben szavaznak. Szavazott mindenki? Akkor lezártam, és elutasítottuk. Négyes raportőr módosítója mellette kiszavaz. Ellene Kezdjük újra, tehát akkor nézzük a szocialistáknál is, tehát mellette kiszavaz. A négyes ellen kiszavaz, tartózkodók elfogadtuk. 41-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette. Akarják a 41-est ellenőrizni? Jó. Megnyitottam a szavazást a 41-esről. Mindenki szavazott? Kettővel többet látok itt. 42-es, tehát mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Blogban is vehettük volna. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette tart, ö, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellenszavazatok, tartózkodás elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 50-esről megnyitottam a szavazást. egy mellette, egy ellene a kezek közül. Lezártam akkor, és elutasítottuk. 51-es Meissner féle mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, ellenőrizzük akkor az 52-est, megnyitottam a szavazást, tessék, van egy plusz és egy mínusz szavazatunk is.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 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum, három részben szavazunk. Első rész mellette ellene kiszavaz tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Úgyhogy akkor az 56-os módosítóra tértünk rá, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 25-ös, mellette kiszavaz. 25-ösről tehát ki támogatja ezt? Ellenvetések, tartózkodás. Elfogadtuk 26-os, mellette 29-esre térünk rá, hiszen visszavonták az előket, tehát 79-es bekezdésre vonatkozóan mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette kiszavaz ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk a 35-ösre, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os, tehát e, mellette, ellene. Hát azt mondja az elnök, hogy épp erről szavaztunk. Tehát akkor 62 és 63-as közösen és 64 és 65-ös. Nyilván nem jó itt lát, ugrani a következő lapra, de erről közösen szavazhatunk mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük akkor 62, 63, 64 és 65-ösről megnyitottam a szavazást. Látok egy pluszt és egy mínuszt, ha mindenki szavazott. Akkor lezártam a szavazást és ezt elfogadtuk. 37-es, ki támogatja ezt a módosítót, ki nem, tartózkodók elutasítottuk. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38-as, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás, megnyitottam a szavazást. Van két plusz, amit hozzá kell majd adni az eredményhez. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. És elfogadtuk. 37-4 arányban. Gratulálunk Lichtenberger asszonynak. Javítja magát az elnök, 38 igen szavazattal fogadtuk el. Now can I go on to Mr. Bach's report? Yes. Right. Pedig akkor a Bach jelentésre térünk át. Uh, colleagues, this is a long vote. I... Hosszú lesz a szavazás, úgyhogy lehet, hogy kicsit izomlázom le, lesz, így, hogy a felénél tart, tartunk, de azért majd tegyék fel a kezüket, jó? Bármennyire is fájnak itt a végtagjaik. Akkor mindenki felkészült a maratonra? Kezdjük a 15-ös módosítóval. A német verziót érintő nyelvi változtatásról van szó, illetve az angolra javítja magát az elnök. Jó, akkor erről nem is kell szavaznunk, súgják itt a fülembe. Tehát akkor a 16-assal kezdünk. 16-os módosító tehát. Ki támogatja, ki nem. Tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum következik. Ki támogatja? Ellenszavatatok, tartózkodás, elfogadtuk. Végre egy elfogadott kompromisszum, ami kompromisszum. Folytatjuk a Taylor féle 28-as módosítóval. Mellette ki szavaz? Ellene? Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. 28-as módosítóról, tehát megnyitottam a szavazást. Látok egy pluszt és egy mínuszt. Ezt majd hozzáadjuk. Mindenki szavazott. Akkor lezártam. Elfogadtuk. 29-es Taylor féle. Ki támogatja, ki nem. Tartózkodók, elfogadtuk. 30-as mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os ki támogatja, ki nem, tartózkodók elutasítottuk. 37-es mellette kiszavaz ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 37-esről megnyitottam. Van egy plusz és egy mínusz. Bár itt úgy tűnik közben megérkezett a kártya, szavazókártya, hogy egy plusz. Lezárt, ha mindenki szavazott, lezártam. Elutasítva, mivel ugyanaz az eredmény, ugye 20-20. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, ki támogatja ezt, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. 40-es a következő, Riké féle módosító, ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. Negyvenhármas második része, mivel az elsőt lefedi a kompromisszum, tehát akkor a második részről mellette ellene tartózkodák elutasítottuk. 53-as a következő mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk.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 elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitottam a 61-esről a szavazást. Van egy pluszunk, azt hozzáadjuk. Ha mindenki szavazott, lezártam. Elfogadtuk. Következik a 63-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadt misszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 79-esre ugrunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 80-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 182-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es ez okafogyottá vált, mivel a 81-est elfogadtuk. Megyünk tovább a 82-essel, Kochféle mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as csak egy nyelvi módosítás. Tehát a DG Trendről DG Move-ra fogunk módosítani egy módosítóval. Tehát a módosítóról szavazunk, és a változtatást elmondtam. Tehát aki támogatja, lássam a kezét, ki nem támogatja, tartózkodok, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 88-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszumról szavazunk, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-esre ugrunk, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os okafogyottá vált, 117-es is, 140-es is. Úgyhogy a százas a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Százkettes első része. Ki támogatja ezt? Ki nem? tartózkodók, elfogadtuk. Százszármas. Ez is okafogyottá vált, az első része legalábbis, úgyhogy a második részéről szavazzunk. Elég komplikált ez. Tehát ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. 104-es mellette kiszavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös a következő, mellette kiszavaz ellene, tartózkodók, ezt megpróbáljuk még egyszer, tehát 105-ös mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 106-os, megint csak egy nyelvi változtatás. 106-ost ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. 107-es, erről szavazunk, ugye? De a 106-ost elfogadtuk. És akkor a 107-esről szavazunk? kérdezi az elnök. Jó, ez egy kiegészítés, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 109-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 110 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 112, ez egy szóbeli kiegészítés, nem tudom, van -e ezzel kapcsolatban ellenvetése bárkinek, nem, akkor nézzük, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 113, ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 115 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. tizenkilenc mellette ellene tartózkodó elutasítva. 121, 122, 124-es együtt, ki támogatja, ki nem, tartózkodók elfogadtuk. 125-ösre ugrunk, ki támogatja, ki nem, tartózkodók elutasítva 126-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Há, 136-os mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 141 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 142-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 143 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 144-145-ös együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 147 mellette el, 146-ost ellenőrizzük. Megnyitottam. Ha mindenki szavazott, látok itt egy pluszt egyébként, akkor lezártam. Elfogadtuk. 147-es, tehát mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 148 okafogyott, 149-es, tehát akkor mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk 152-re, mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 154, ez egy kiegészítés a 2 kompromisszumhoz, ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. 156-os, ez is egy kiegészítés, szóbeli kiegészítés. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatosan Alkadra Júrnak? Igen, ellenezzük ezt a szóbeli kiegészítést, úgyhogy erről akkor nem tudunk szavazni. Úgyhogy az eredeti módosítóról szavazunk. Ki támogatja, ki nem, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitottam a szavazást. Van egy mínusz, amit látok. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 158-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hol tartunk? kérdezi az elnök. 159-es féle módosító, mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást, és van egy pluszunk El Kadraui úrtól. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam, és elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum. Ki támogatja? Ki nem? Tartózkodók? Elfogadtuk. 167-esre megyünk át, ez is kiegészítés. Ki támogatja? Ki nem? Tartózkodók elutasítva. 169-es, ez is kiegészítés, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 176-os a következő mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 172-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 177-es és a 178-ast együtt vesszük. Ki támogatja ezeket, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. 180-as Taylor féle, ki támogatja, ki nem, tartózkodók elfogadtuk. 181-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 183-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 184-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 185-ös, ez kiegészítés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 186 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 193 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 194 kiegészítés mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ebből azt veszem, hogy esetleg ezt ismételjük meg, ugye? Tehát akkor ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam, van egy pluszunk Alkadraui képviselőtől. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam, és elutasítottuk. Jó, rendben. 195-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 196-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es számú, 11-es kompromisszum, tehát 11-es kompromisszum, ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. 204-es, Ayala Sander féle, ki támogatja, ki nem, tartózkodók elutasítva. 206-os, ez egy szobeli kiegészítés, van-e ellenvetés? Nincs, akkor ezzel a szobeli kiegészítéssel mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 207-es, két ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. 219-essel közös volt ez. 210-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk a 227-esre, kósaféle módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 228 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 220-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 221-es, két részben. Második részről, tehát a második részről, az elsőt fette a kompromisszum, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 223-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 224-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 225-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 226-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 227-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 228-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 229 kiegészítés mellette ellene tartózkodók elutasítva. 230-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 32-es, 232 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 232-es, ez a kiegészítés, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 233-as kiegészítés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk jön a négyes bekezdés, Kochféle négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármasra megyünk át, szaviszarféle, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a preambulum bekezdések közül ötös és hatos A 3-5-ös és a 6-os úgy tűnik, hogy egyezik, úgyhogy együtt fogunk ezekről szavazni. A 7-es a kósa féle, ki támogatja, ki nem tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, úgyhogy megnyitottam a szavazást, tessék, lehet szavazni. Van egy mínusz Kadrai úrtól. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. És elfogadtuk. 13-as mellette kiszavaz. Ellene tartózkodók ugyanaz a többség elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Folytatjuk az imkóféle módosítókkal. Első bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második bekezdés mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, tehát a kettes bekezdésről megnyitottam a szavazást. Van egy plusz, ezt hozzáadjuk. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva hármas bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes. Csak az utolsó mondatról szavazunk, mert a többit fedi a kettes kompromisszum, tehát az utolsó mondatról mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Melyik lesz a következő? Kérdezi az elnök. A 26-os első része mellette kiszavaz. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Bach úr, akkor a végszavazás előtt. Köszönöm. Hát azt a kérdést teszem itt föl magamnak, hogy hogyha az összes módosítóról szavaztunk, amelyek ugye fordítási nehézségekkel foglalkoztak, akkor a legelsőről, a, a Koch féle 15-ös módosítóról miért nem szavaztunk? Mely, mivel az összes többiről szavaztunk, és az is nyelvi ö, fordítási változtatás volt. Jó, akkor menjünk vissza, és akkor a 15-ösről. Itt volt egy kis zavar, hogy ez most akkor tényleg nyelvi módosítás, vagy mi ez. Ez a legelső oldalon van. Tizenötös súgják a fülébe az elnöknek. Erről ugye volt egy kis vita arról, hogy most akkor ez mit is jelent, tehát akkor ki támogatja, ki nem támogatást kapott, tehát ezt elfogadtuk. Jó, akkor jön a végszavazás, megnyitottam. Alkádraui úrtól jön egy plusz. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 43, igen, egy tartózkodással elfogadtuk, nem volt ellen szavazat, úgyhogy Bach úrnak gratulálunk. MFF. Az MFF következik, a több éves pénzügyi keret. Need a change of shift up here, do we? Mm-hmm. Yeah. recharge your arms for the MFF vote. Kérem, hogy készüljenek a több éves pénzügyi keretes szavazásra. Töltsék újra a muníciót. Okay. Amendment 2, Mrs. Kettes módosító Ayala Sender mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Hármas módosító, kiegészítés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös duranféle mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Hatos tikauféle mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. nyolcas kiegészítés mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. kilences mellette, ellene tartózkodok, Ezt ellenőrizzük, a 9-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Minus for me. Van itt még egy plusz-minusz jel. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes okafogyottá válik, tizenegyes mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodok, Elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 15-ös. Mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 15-öst. Megítom a szavazást. Elgadra úr nem elszavaz. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es kiegészítés mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 18-as, szobori módosításról. Kifogásolja valaki ezt a szobori módosítót? Nem. Tehát ki van mellette? Ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 19-es kiegészítés mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. A 21-esnél két részben szavazunk, az első a National Allocations IG, és utána jön a második rész, In No Circumstances. Első rész mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Mi lesz akkor a 20-as sorsa? Azt visszavonták, jó? Hát ez egyszerű volt. 22-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 25-ös mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 26-os mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as mellette ellene elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 32-es, két részben szavazunk róla, az első részt visszavonták, ezért nincs is első rész, második részről szavazunk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosítók mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazása. Véleményre megnyitom a szavazásról. Megnyitom a szavazást. Elkadra jönnek. Elkadrali úr mellette szavaz. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 támogató szavazattal 5 öten tartózkodtak, és volt egy negatív szavazat. Következik a Griesbeck vélemény. Megvárjuk a helycserét. Okay, change of shift completed. Amendment 27. 27-es mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Ahol a 32 es nem kell, 33-as következik mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőrizzük. 33-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. <coughs> Everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodok, elfogadok. 35-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadok. 36-os mellette nem, ez géppel szavazunk el, mert ellenőrizzük a 35-öst, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Hozzászámoljuk a plusz szavazatokat, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Van még egy plusz szavazat, ne felejtjék el, Elkadrai úr mellette szavazott. 36-os következik. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Látom, hogy mindenkinek a keze kezd gyibbadni. 36-osról szavazunk, és Elkadrai úrnak is van még egy plusz szavazata. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 mellette ellene ezt ellenőrizzük, 38-asról szavazunk, Duranféle, megítom a szavazást. Van még egy plusz támogató szavazat. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadt. 39-es mellette ellene tartózkodok. A 39-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elkadrai urat is hozzászámoljuk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 21 22-20 arányban, 40-es mellette. Várjuk meg a szocialistákat is. Az ő kedvérük elmondom, hogy 40-esnél tartunk. Me- mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük, megint ellenőrizzük, gondolom ugyanolyan többséggel fogjuk elfogadni, 40-esről szavazunk, plusz hozzászámoljuk Elkadai úr szavazatát is. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, de éppen csak hogy. 41-es. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 42-es. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 43-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodó, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 56-os, ez egy kiegészítő kettes kompromisszumot, két részben szavazunk róla. Az első rész az R szó nélkül, és a második rész pedig az R szó. Az első részről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Második rész. Ez nem lett okafogyott? Nem, nem, erről is kell szavazni. Az elszóról mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. Hát nem nagyon szeretjük a levegőt. Szóbeli módosító következik. Nem, valóban nem igazság. Szóbeli módosító egyes számú Ayala Sender féle. Ellenzi valaki, ellenzi -e valaki ezt a szóbeli módosítót? Nem. Jó, akkor szavazunk róla mellette. Ellene. Tartózkodók elfogad. 59. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodok, elfogadok. 62-es mellette ellene tart a 62-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elkadra úr ellene szavaz. Mindenki összevisszatette fel a kezét. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as, türanféle, mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 64-es, mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Ötös következik mellette, ellene, tartózkodó elfogadtuk. 70-es, mellette, ellene, tartózkodó elfogadtuk. 71, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 72, mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, a 72-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Elkadrai úr ellene szavaz. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodó. Ellenőrizzük a 75-ös, 75-öst megnyitom a szavazást. Van még egy plusz szavazat. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os, Düranféle, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Négyes, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 85-ös jön, ugye? 85-ös mellett. Jól csinálom, ugye? Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 12 mellette. Nem. 84-esről szavazzunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 86-os mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 87-es. Nem, elnézést, 13-as mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. A 87-esről nem kell szavazni. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 88 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 89 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 91 mellette, ellene tartózkodok. Ezt ellenőrizzük, 91-esről szavazunk. Talán elfogadtuk, de azért meg kell ezt ismételni. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-es. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. as két részben, odaig, hogy teljesítményindikátorok első részről mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 94-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 97-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes számú szóbeli módosító, Ella Sender féle van-e ellenvélemény, ellenvetés? Nincs. Akkor szavazzunk mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 96-os, ez okafogyott, 98-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 100-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodók 102-esről szavazzunk, ellenőrző szavazás, megnyitom a szavazást. Plusz még van egy elkadrai féle szavazat is. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-20 arányban. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 103-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. De épp csak hogy. 22-es. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást, mert van egy elkadra ügyféle szavazat is. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak mellett, egy ellenszavazat, egy tartózkodás elfogadtuk, és gratulálunk Grisbeck asszonynak. Okay, we're on to the... Akkor tovább lépünk. Először is némi iránymutatást kérek Önöktől. A következő napi rendi témánk az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások, illetve a, a zajvédelem összefüggő korlátozások. Nem tudom, eh, itt PowerPoint előadást kértek volna, de ez nálunk nem tartozik a rendes szokásos elintézés közé. Nem tudom, hogy önök hogy látják. Zasszada úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Ez pár perc mindösszesen. Csupán Arról van szó, hogy a kollégák számára egyszerűbben eh, tálalhassuk azt, amit el akarunk mondani. Elnök, akkor ez alkalommal engedélyezem a PowerPoint prezentáció megtartását. A képviselő társakat azonban emlékeztetem arra, hogy az előadók általában nem szoktak ilyen prezentációkat tartani a szakbizottságnál. Most e különleges alkalommal ezt engedélyezem, azonban ne felejtsék el, hogy mindig is negatív módon fogok hozzáállni az e fajta PowerPoint prezentációhoz. Zaszáda úr, akkor ön lesz az, aki megkezdi az előadást? Köszönöm. Köszönöm szépen. A téma tehát a földi kiszolgálás a repülő tereken. Úgy látom, hogy épp most tűnt el a prezentáció a gépről, mondja az előadó. Kontynuował, żeby, żeby, nie, żeby nie przedłużać. Dotyczy ona sytuacji na e, kilkuset europejskich lotniskach e, i dotyczy ponad 100... Igen, e, jó néhány száz európai repülőtérről van szó, illetve jó néhány száz ezer munkahelyről. Amikor a dokumentumot készítettem, az volt a célom, hogy maximálisan egyszerűsítsek, és a lehető legjobban érthetővé tegyem az anyagot az érintettek számára. Sajnálatos módon a munka közben e, arra az észrevételre jutottam, hogy itt leginkább liberalizációs kérdésekre térünk vissza, és újra meg újra vissza. Mindenképpen szükség van arra, hogy minimális standardeket vezessünk be a repülőtereken. Azon gondolkoztam, hogy egyszerűsített módon hogyan lehetne bemutatni a repülőtéri földi kiszolgálás rendjét, és pontosan ezért készítettem el a PowerPoint prezentációmat. Úgy tűnik, hogy mégsem tudom most ezt bemutatni, de hát azért megpróbálom elővezetni a földi kiszolgáló cégnek mi a feladata, hogyha szolgáltatni akar egy repülőtéren. Először is adva van egy vállalkozó, aki földi kiszolgálást akar szolgáltatni a reptéren. Ennek a cégnek az adott tagállam megfelelő az testületéhez kell fordulnia, hogy jóváhagyást kapjon. Ezt az eljárást a rendelet részletesen tartalmazza. A tagállami hatóság majd igazolja, hogy az EU-ban nyilvántartásba vett cég megfelele a biztonsági előírásoknak, van-e szakmai tapasztalata, illetve e, vajon megfelel-e a személyzet kiképzésével szemben támadott elvárásoknak. úgy gondolom, hogy a tagállamokban az érintett testületeknek a lehető legegyszerűbben kellene ezt a feladatot ellátni, azért, hogy a szolgáltatók később majd olyan minősítést vagy tanúsítást kapjanak, amely az EU valamennyi tagállamában alkalmassá teszi őket a szolgáltatásra. A szolgáltatók megválaszthatják, hogy melyik repülőtéren akarnak dolgozni az EU-n belüli repterek e, közül, hiszen itt az elvárások, a kötelezettségek egyformák lesznek mindenki számára. Most azonban a 27 tagállamban mindegyikben más és más eljárások, e, előírások vannak, tehát a, most akkor a földi kiszolgáló szolgáltató cég oda megy az adott reptére, hogy kiderítse, hogy melyek a minimális sztenderdek, amelyeket teljesíteni kell. Ezeket a sztenderdeket meg kell fogalmazni, és itt kitértem arra, hogy az Európai Bizottság delegált jogi aktussal akarta kialakítatni ezeket a minimál sztenderdeket úgy gondolom, hogy ezeket a standardeket az adott reptéren kell meghatározni, hiszen ők tudják a legjobban, hogy milyen időkre, milyen feladatokra van szükség. Itt van egy tucatra való kategória, amely a rendeletnek a mellékletébe, illetve a mellékletét képezi. Én magam részéről választottam ki ezeket a kategóriákat, amelyeket részletesen ki kell bontani ezt a, ezt a repülőtérnek kell megtenni. Meg kell határozniuk, hogy a, a podgyász leszállításának mi a minimális időkerete, a checkinghez milyen idők társulnak. Ide tartoznak azok a kategóriák is, amelyektől jobb kedvűek lehetnek a kollégák például jelenteni kell olyan eseményeket, amelyeknek környezetvédelmi kihatásuk van, vagy lehet. Úgyhogy van egy olyan tucatnyi eh, kategória, amelyet az adott reptéren eh, a valóságba át kell ültetni. Eh, a, a repülőtérnek nincs ellenőrzése ezek fölött. Amennyiben ez így van, akkor az adott tagállam kompetens hatóságának kell ellenőriznie. Nekik kell meghatározni, hogy mely kategóriák alkalmazandók. Amikor a vállalkozó már tudja, hogy a minimális standardeknek képes elé, elő, eleget tenni, akkor kereshet üzleti partnert egy légitársaság formájában, és hogyha a légitársaság eh, úgy érzi, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe óhajtja venni, akkor aláírnak egy megállapodást egymás között, majd ezek után a földi kiszolgálást végző cég a minimális sztenderdek alapján, illetve a szerződés értelmében teljesíti a szolgáltatásait. A minimális szabályozás lehetőséget teremt arra is, hogy bizonyos országokban eh, eh, kivegyenek bizonyos rendelkezéseket, Eh, amelyek eh, egyfajta liberalizációt tehetnének lehetővé. Tehát egy adott reptéren, egy adott terminálnál. Ugye itt látják ezen a, eh, az ábrán, hogy 11 kategóriát emeltünk ki, azonban mind, az összes közül csak négy az, amelyre központi szabályozás érvényes, a többit lehet liberalizálni. Ezekre vonatkozóan tulajdonképpen nem lehet restrikciókat alkalmazni. A podgyászkezelés, a, a, az áru és a posta kezelése, a rámpák kezelése, illetve az üzemanyag, valamint az olaj kezelése, ezek szigorúan szabályozott témák maradnak. Ami pedig a reptér méretét illeti, Ugye vannak olyanok, amelyek 2 és 5 millió közötti utast kezelnek, aztán a következő kategória az 5 és 35 millió utas szám közötti reptér. Itt valójában nagyon leegyszerűsítve fogalmazok, a forgalmazott tonnákat nem is mondom. Európában a hét legnagyobb reptér 35 milliónál is több utast kezel évente. Mit jelent ez? Ugye nem lehet kényszeríteni senkit arra, hogy úgy üzemeljen egy reptéren, hogyha két földi kiszolgáló van, illetve nincs megfelelő érdeklődő. Itt nem lehet ezeket kényszeríteni a munkára de a, hogyha például felmerül a kérdés, hogy 5 vagy 7 földi kiszolgáló cég van egy adott tagállamban, akkor eh, mondhatjuk, hogy az adott repülőtéren eh, az infrastruktúrális helyzet eh, miatt a földi kiszolgáló cégek számát kettőre, háromra vagy négyre kell korlátozni ezeknek a körülményeit, a részletes feltételeit szabályozza a dokumentum. Itt benne van egyfajta ajánlattétel vagy pályázási szabály, amelynek alapján a, a cégek pályázni tudnak a, az adott munkára. A kollégáktól kapott információk alapján beírtam az anyagba egy rendelkezést, hogy az adott tagállamban ugye élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy felfüggesztik a teljes liberalizációt a legma, legnagyobb reptéren, tehát ahol 35 milliónál több utas fordul meg. Ott felfüggeszthetik az egyébként 5 évig érvényes cikket, és élhetnek egyéb felfüggesztési lehetőségekkel is. Itt ezen repülőtereknél a rendelkezések csak tíz év múlva lépnek hatályba. Ugye tudjuk, tisztában vagyunk a tényel, hogy ez a rendelet nem olyan, amely kettő, három vagy öt évig él, hanem legalább tíz évig, vagy tovább is hatályba kell, hogy maradjon az EU-n belüli repülőterek esetében. Lassan zárom a, az előadásomat, elnök úr. A vita során voltak hangok, akik azt mondták, hogy egy reptéren négy ilyen földi kiszolgáló túl sok. Azonban, ha figyeljük, hogy a hét legnagyobb reptéren mi a helyzet, látjuk, hogy kettő közülük a hét legnagyobb közül szinte teljesen liberalizált, három majdnem teljesen liberalizált, a jelen pillanatban még marad kettő repülőtér, amely használja a rendeletnek a rendelkezéseit, pontosabban a földi kiszolgáló cégeket, illetve az ezekre vonatkozó rendelkezéseket tíz évre fel tudják függeszteni. Committee of the Regions and uh, Mr. Werner. Werner úr. Werner úr következik. Simpson. Köszönöm szépen, Simpson úr. Hogy mondjam azt, hogy 3-4 percet fog kapni, jó? Tehát, kedves Simpson úr, kedves Zaszadal úr, köszönöm szépen, és támogatom azt is, hogy a régiók bizottsága számára is lehetőséget biztosít a kommentárokra. Nyilván nem akarjuk itt túlhozni az időt, úgyhogy röviden fogalmazok. Az Európai Bizottság ugye előterjesztett három javaslattal egy csomagot a témával kapcsolatban, és ugye ezeket közösen vesszük, nyilván tekintettel a későbbi javaslatokra és a szlottokra vonatkozóan, ahol nagyobb nyomás alá kerülnek majd a légitársaságok, illetve ugye a földi kiszolgálási szolgáltatásokat, ahol a reptereket helyezzük nagyobb nyomás alé, alá, azt gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott megközelítés. Sok jó dolog van benne, jó az, hogy liberalizáljuk a piacot, növekedési impulzusokat fog ez kiváltani Európában, és nálunk Szászországban, Lipcsében már látjuk, hogy a gazdaság hogyan tud ebből meríteni. Ez is az egyik cél tulajdonképpen, hogy minden egyesüljön. Tehát a liberalizáció tekintetében azt mondjuk, hogy igen, hiszen nagyobb lesz a légitársaságok számára a választási lehetőség, a szolgáltatások minősége nőni fog, és gyakorlatilag a teljesítőképesség is nő mindazonáltal a lokális sajátosságokat, a kapacitási kihívásokat, a, a, a tér adta a szűk keresztmetszeteket azért mind-mind figyelembe kell venni, és ahogy Zaszada úr is mondta, egyfajta átmeneti időszakokra volna szükség, hogy az utas forgalmat alapul véve majd a számításokat elvégezzük, és ne érintse egyből a kisebb reptereket is majd az összes előírás. Még egyszer mondom, a liberalizáció felé vezető lépés az helyes, de a hogyan az azért még kihívást jelent. Két másik pont van még, amivel kapcsolatban lenne hozzáfűzni valóm. Az egyik, hogy minden szolgáltató számára biztosítani kell, hogy alvállalkozókat is alkalmazzon, nem csak saját kiszolgálást végezzen. Itt a 35-ös cikket még egy kicsit módosítani kell, és a minimális minőségi sztenderdekkel kapcsolatban ugye hallottunk erről, itt biztosítani kell a repterek számára, hogy ezeket tényleg tudják ér- érvényesíteni. Hogy már most ennyire részletesen le kell fektetni majd a rendelet szövegében, ezt nem teljesen így látjuk. Összességében tehát szerintem jó irányba mutat ez a javaslat, és köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Werner. Now for the... Köszönjük szépen, Werner úr. Most pedig akkor négy perceket kapnak a frakciók majd pedig három percet a többi felszólaló, úgyhogy kezdjük. Fleckenstein úrral kezdjük az SND részéről. Elnök úr, <clears throat> kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani Szeszeda úrnak az expozéért, Tulajdonképpen az első vita során már gondolkodtunk erről, és vannak megjegyzéseink ezzel kapcsolatosan. A negatív megjegyzésekkel kezdem. Szemben önökkel és a vendégünkkel szemben is, aki a Régiók Bizottságától érkezett, és Lipcsét képviseli, mi a magunk részéről nem szeretnénk kötelező, érvényű, további szolgáltatókat. Mi úgy gondoljuk, hogy a legalább két szolgáltató, ahogyan a régi irányában szerepel, minden egyes reptér úgy liberalizálhatja magát, ahogyan azt jónak látja, ahogy előnyösnek látja. Nem hiszünk abban, hogy egy kötelezően bevezetendő további szolgáltatói körrel itt előrébb jutnunk, jutnánk. Másként látjuk, de itt azért tudunk közelíteni majd a jogbeli megkülönböztetésre, az elválasztásra. Mi is úgy gondoljuk, hogy nem kellene jogi szétválasztásra, hanem funkcionális szétválasztásra volna szükség. Gondolok itt különösképpen a külön könyvelésre, amit ön is említett. És a magam részéről úgy gondolom, hogy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a kereszt finanszírozások a saját szolgáltatásra vonatkozóan ez legyen tiltott az unbundling kérdését mindannyiuk ismerik, a németeket is, tehát bennünket is érintett, úgyhogy ezt jobban meg kell majd vizsgálnunk, de alapvetően azt gondolom, hogy jó irányba haladunk itt közösen. Ami a minimális minőségi sztenderdeket illeti, abszolút egyetértek önökkel, a bizottság ne kapjon delegált aktusokra illetékességet, hatáskört. Van egy csomó hatáskör, kategória, amit önök itt felsoroltak, ezeket majd egy kicsit pontosabban fogjuk ellenőrizni. Különösen gondolok itt arra, hogy hogyan kell majd az értékelést végrehajtani. E tekintetben is azt gondolom, hogy megoldásra fogunk jutni. Ami pedig a jóváhagyások, az ellenőrzése kérdését illeti, önök ugye arról beszélnek, hogy a tarifális megállapodásokra, főleg, hogy azok hatályosak, azokra vissza kell nyúlni, hogy egy ilyen reprezentatív kollektív szerződés felé kéne elmozdulni. Hát ezek kisebb különbségek, amelyeknek azonban nagy lesz a hatása. Úgyhogy erről bizonyára fogunk majd egyeztetni egymással ami az alvállalkozóknak a megbízását illeti. No, hát ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a reptereknek ne legyen lehetőségük arra, hogy a saját kiszolgálásra al- alvállalkozókat bízzanak meg. Ha mégis, akkor vegyenek ezek részt a tendereztetésben. Ugyanúgy, mint mindenki más. A minimális minőségi követelmények elleni védségek esetében, hát itt még azért erről el kell gondolkodni. Itt azt gondolom, hogy a repterek használóinak bizottságát egy kicsit lehet majd biztatni arra, hogy ezeket a minimális követelményeket érvényesítse. Komplett liberalizációt vár a saját kiszolgálás terén, ezt fogalmazza meg. Én úgy gondolom, hogy ez a saját kiszolgálás korlátozható két szolgáltatóra az említett négy területen, de hát erről is beszélhetünk még, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Van egy pont, amely nem szerepel az önök anyagában, vagy legalábbis én nem találtam meg. Lehet, hogy egyébként mi sem tudjuk még pontosan, hogy hogy kéne ezt kezelni. Nem tudom, hogy hogy az integrátorokkal kapcsolatban mi a vélemény, hát itt majd ezen még, erről még elgondolkodunk, de mindenképpen lesz kompromisszumos lehetőség. Az, hogy most három vagy négy szolgáltatót alkalmaznak-e, ebben már most biztosítom önöket, hogy nem fogunk tudni önökkel szavazni. Köszönjük! Következő felszólalunk négy percben. Kedves kollégák, én azért nem bántam volna, hogyha a bizottság egy kicsit másként határozza meg a prioritásokat, és azokkal a kérdésekkel foglalkozik, hogy hogyan lehet az egységes európai légteret, a Single European Sky elképzelést megvalósítani. Mit kell tennünk azért, hogy a légitársaságaink túléljék a mostani helyzetet, hiszen ugye egymás után mennek csődbe, igazából jól repülnek maguk a repülők, de a légitársaságok számára azért nehéz az élet mostanában. A verseny tulajdonképpen egyre nagyobb a légitársaságok között, főleg a versenyben, ahol a fapadosok is beszálltak a versenybe. Az a javaslat, hogy a repterek Európában mindannyian legyenek privatizálva, ez is egy elképzelés, hiszen ma ugye tudjuk, hogy a legtöbben állami kézben vannak, és ha privatizálni fogják őket, akkor az üzleti modelljüket úgy fogják kialakítani, hogy tényleg versenyképesek legyenek. Úgyhogy akkor még egyszer lehet majd beszélni ebben a kontextusban a földi kiszolgálásról. Jó az, hogy megosztásra került ez a dosszié a TRAN és az EMPL között, hiszen amit az EMPL csinál, az egyszerűen összefügg kérdéseket tekintve a mi felelősségi körünkkel, úgyhogy itt, ha másfelé mutat majd a szavazás eredménye, az, az nem jó irányba mutat. Ugye a liberalizáció mellett dönteni, miközben masszívan korlátozzuk a vállalkozói szabadságot, hát ez nem működik. Ez összeférhetetlen két gondolat. Sok tekintetben egyetértek egyébként a raportőrrel, liberálisként nyilván én is támogatom a liberalizációt, a minimális standardeket támogatom, vagy ne a bizottság határozza meg ezeket, hanem a helyi szintű szereplőket, de, és ezzel egyetértek az előttem szólóval, nem tudom, hogy ennyire szigorúan kéne eljárnunk. Ismerek egy repteret, Frankfurt közepében lakom, ott infrastruktúra és kapacitás szempontjából nem lehet már tovább lépni. Gyakorlatilag van két ö, földi kiszolgáló, akik egymásnak az útjában vannak, amikor dolgoznak. És akkor ott az a csomó busz, tehát egyszerűen itt már a kapacitások határát sorolják. Úgyhogy, hogy még egy harmadik vagy negyedik szolgáltató belépne a képbe ezen a viszonylag korlátozott téren, ez egyszer nem fog működni. Úgyhogy a fogyasztó számára a minőség ezzel nem fog nőni, és a, az utasok számára sem. Az egységes eljárást támogatom, még akkor is, hogyha valaki jóváhagyást kapott Európában földi kiszolgálásként, akkor más országban is legyen érvényes ez, a, ez az engedélyezés. Ezt helyesnek tartom, ezt a koncepciót. De ahol még aktívak a repterek, mint saját kiszolgálók, ott el kell választani a tevékenységet nem csak jogi szempontból, bár nyilván jó lenne egy másik jogi forma, a keresztfinanszírozás az legyen tabu, és hát a külön könyvelés is legyen elvárás. Ami az munkatársaknak a képzését illeti, alapképzés, továbbképzés, ez teljesen egyértelmű. Nem tudom, hogy ezt jogi szempontból jogszabályokkal kell előírni, hiszen a szolgáltatás nyújtásnak az egyik fontos eleme a képzés, hiszen az, hogy mit kell tudni szolgáltatni, hát ez egyértelmű kell, hogy legyen, csak akkor lehet valaki jó. Ez a 7 éves korlátozás, vagy 10 éves időszakra való kiterjesztése a szolgáltató kiválasztásának, hát nem ez a döntő, én úgy látom, és ennyi, mert kopogott az elnök de Zaszada úr úgy látom, hogy meg fogunk tudni egyezni. Köszönöm szépen, Foster asszony következik. Uh, Köszönöm szépen. Itt vagyok. Van úr nevében, aki tevő szólalók felől, nem tudott, id, idő, nem tudott idejönni, mert a éppen alakuló holland kormányban van dolga. Szeretném, megköszön, szeretném megköszönni az ön nevében is a jelentéstevő munkáját. Most próbálom átadni az üzenetét. Néhány dologra már utaltak a kollégák, például minimum normák, és természetesen a frakció egyetért ezzel az elvel, aztán a kölcsönös kölcsönös elismerés kérdése a harmadik országból származó szolgáltatók esete, aztán a repülőterek kategorizálása, ezzel nem tudunk egyetérteni. Tehát ezek az alapelvek. Összességében azonban el tudjuk fogadni az ECR-ben. Márciusban volt egy közlekedési tanács, és az ott elfogadott állásfoglalást, illetve az ott kialakított véleményt mi is támogatjuk. Nagyon fontos az, hogy a piaci nyitást célzó intézkedéseket támogassuk. Már régóta él a liberalizáció, és ez jól is működik, de ha megnézzük a repülőtereket, akkor ugye több földi kiszolgálójuk van, több szolgáltatójuk, ez is működik. Nem akarok én itt le, le akarom letenni a voksamat ide vagy oda, de nézzük meg Frankfurtot. Talán itt egyfajta megoldást kéne találni. Mert hogy azt látjuk, hogy az egyik államban tapaszt, tagállamban ta, tapasztalható probléma körül, köré alakítottuk ki ezt az egész vitát. Elképzelhető, hogy ott nem kell liberalizálni, hanem a hely, helyhatósági kézbe kell adni ezt a szolgáltatást meg kell nézni, hogy mi a legműködőképesebb modell. Tehát alapvetően nagy légi csomópontok problémájáról van szó, azért is született meg ez a, ez a jelentés. Néhány általános kérdést nem hiszem, hogy félni kell attól, hogyha kielesedik a verseny, és hogyha megnézzük ennek a jogalkotási következményeit, hogyha szerződéses viszonyban van, és egy, vállalat, és egy vállalat, ez egyfajta versenyt jelent. Miért ne lehetne ezt itt megtenni a földi szolgáltatók és a, és a légitársaságok között? Itt, itt is versenyben vannak a az utazókért, az utazók kifizetik a szolgáltatást, az a kérdés, hogy ki tudja jó, ki tud jobb szolgáltatást nyújtani. Fontos az egyensúly, ezt szeretné a bizottság is elérni. Tehát józanul kell erről gondolkodni, nem szabad, hogy egy nagyon komoly, nem szabad, hogy olyan komoly jogalkotási munkában ba, kerüljünk, ahol minden preskriptív lenne. Tehát engedjük a szabad versenyt, ezt szeretném mondani az ECR nevében, és köszönet Zaszada úrnak Egyébként a, a tanácsnak az általános véleményével mindenképpen egyetértünk. Persze még bizonyos dolgokat meg kell tárgyalni, pontosítani kell, és bizonyos tagállamokban vannak konkrét problémák, azokra is oda kell figyelni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Na most már nagyon sokan feliratkoztak a listára. Két percet adok mindenkinek. Tehát kettő perc. De asszony az első monsieur le président euh, comme je l'ai déjà exprimé la proposition de la commission sur ce volet. köszönöm szépen nos azt hiszem hogy a bizottsági javaslat alapvetően elfogadható a legutóbbi felülvizsgálat alkalmával a változások beváltak ez mindenképpen jó és az elmúlt évtizedben ugye nagyon sokat fejlődtek a reptérek, repterek nagyon komoly hatást hatását láttuk a liberalizációnak, de úgy gondolom, hogy további diversifikációra, diversifikációra van szükség. Zaszada úr munkája kitűnő, a mai jelentés szinte mintha már kompromisszum eredménye lenne, hiszen ez alapvetően eltér a néhány hónappal ezelőtt adott munkadokumentumtól. Nagyon fontos, hogy az alvállalkozókról szóló részeket megtartsuk az anyagban. Örülök annak, hogy végül e- ilyen formát <coughs> nyert ez a jelentés. Aztán a, a földi szolgáltatók számának, minimum számának meghatározása, Hát azt gondolom, hogy ha azt akarjuk, hogy a piac megfelelően kinyíljon, megnyíljon, akkor akár ezzel a eszközzel is lehet élni. Nagyon fontosnak tartom, hogy úgy próbáljunk meg, sok, úgy próbáljuk meg elérni, hogy sok színű legyen a szolgáltatás, hogy a minimum operatív térre is odafigyelünk. Nem szabad azonban, hogy ez a piaci nyitás egyfajta minőségi csökkenéssel is együtt járjon, és természetesen ennek biztonsági függvényei is vannak azt gondolom, hogy egy általános minőségi keretrendszerbe kell illeszkednie ennek a jelentésnek. Fontosnak tartom, hogy olyan földi kiszolgálók kapjanak elsőbséget, akiknek már eleve jó a hírnevük, akik már bizonyítottak. Nos, ne felejtsük el azt, hogy sok esetben válsághelyzet alakult ki. Mi történt, elnök úr? Azt hiszem, hogy az lesz a legjobb, hogyha stopper órát elindítom. Jó. Wills asszony következik, Gua nevében nem volt a listán, de azért megadom a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hát az egyik piac nyitás is oda jutott, hogy romlott a földi kiszolgálás minősége, és óriási költségnövekedéssel járt, amivel 20%-os bér csökkenést idéztek elő. Tehát a megélhetése lett nehezebb a munkatársaknak a reptereken, miközben azért ne felejtsük el, hogy a minőség mentén kellene orientálódniak a reptereknek, nem pedig a legalacsonyabb bérköltségek mentén. Az, hogy reprezentatív, kollektív szerződéseket alkalmazzunk, Frankenstein úrhoz kapcsolódva azt mondom, hogy ez rendben van, de kötelező érvényű standardek legyenek érvényben a képzés és továbbképzés tekintetében, legyen tiltott az alvállalkozók alkalmazása, a munkahelyek biztosítása, legalábbis akkor, hogyha szolgáltató váltásra kerül sor. Az, hogy itt jogi szempontból megkülönböztetést tegyünk a földi kiszolgálók és a reptér üzemeltetők között, ez ellen berzenkedem. Csak és szociális ö, ö, helyzetbeli javulás ö, mellett szabad mindezt véghez vinni. Szaszáda úr azt mondta, hogy nem elég ambíciózus a bizottság javaslata, nem elég előremutató a javaslat tartalma. A liberalizációtól azt várjuk, hogy csökkennek az árak, és a minőség nő, legalábbis hát ez a raportőr úr elképzelése. Ennél fogva a földi kiszolgálóknak a számát az európai nagyreptereken háromról négyre növelni. És alvállalkozókat is elfogadna. Tehát a légitársaság akik egy szövetségen belül vannak, ezeket az alvállalkozókat körbe is megbízhatnánk. Vannak vizsgálati eredmények, amelyeket az ADV repülési szövetség adott megbízásra, azt mutatja, hogy a további piacnyitás tulajdonképpen produktivitási visszaesést fog hozni, minőségbeli csökkenést, és a TB kötelességnek a visszaszorulását hozza majd magával. A Reptéri Dolgozók Szövetsége júliusban sztrájkolt, és azt mondta el, hogy tulajdonképpen csak a vagy tőke térhódítását szolgálja ez a további liberalizáció. A szakszervezetek tehát fellépnek a liberalizáció ellen, mert szociális Európára van szükség, nem pedig dömpingáras piacra. Köszönöm. Köszönjük szépen. Leikfried úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kinsz úr itt beszélt a vállalkozói szabadságról, kicsit másként nevezném, én a szociális szabadpiacgazdaságról beszélnék. És hogyha erről szólok, akkor én úgy képzelem el, hogy a légi közlekedés és az azzal összefüggő vállalkozást úgy képzelem el, hogy mindenki oda repül, ahová szeretne az érdekeinek megfelelően. Tehát, hogy az utasok kiválaszthatják, hogy melyik reptérről utazzanak el. Azt gondolom, hogy ez relatíve világos, senki nem panaszkodik arról, hogy ez most így van. De azt is el tudom képzelni, hogy a repterek pont azt akarják kínálni szolgáltatásként, amit szeretnének. Ez is a szabad piachoz tartozó elem. Egy szociális alapon működő szabad piac fontos eleme. Ha megnézzük a tisztviselőket az Európai Bizottságban, és egy közlekedési biztost, aki inkább ideológiai koncepcióit próbálja integrálni ebbe a javaslatba, mert nem annyira érdekli a közlekedési politika, akkor egy kényszer adta rendszert látunk magunk előtt, ahol elő van írva, hogy hány darab szolgáltató mit szolgáltathat. Hát ez nem szabad piacgazdálkodás. Ez számomra egy kényszeres kényszer adta rendszer, ami nem szolgálja a minőséget, a foglalkoztatottaknak az érdekeit, és a végén az utasok érdekeit sem fogja szolgálni, hanem legfeljebb jó üzletet jelent azoknak, akik sok pénzt akarnak keresni. Kedves kollégák, az Európai Unió jelenleg olyan állapotban van, amelyet nem optimálisnak ítélnek a polgáraink. Különösen, hogyha itt a munkavállalókra gondolunk. Ők nem értékelik optimálisnak az EU-t. Nekünk pedig nem más a dolgunk, mint hogy most ezt, ezen a helyzeten még tovább roncsunk. Ez nem hiszem, hogy ez helyes volna. Vannak más érdekek, persze, Zaszada úr is erről beszélt, de ne csak a gazdaságpolitikai koncepcióban gondolkozzon, amelyek nyilván fontosak az ön számára, hanem igenis gondoljon az utasokra és a munkavállalókra is, akiknek semmi előnyt nem hoz az ön javaslata. Gross úr, kettő percben kérem. E, elnök úr, én is köszönetet mondanék az előttem szólónak. Nagyon érdekes volt, hogy a német nyelvű felszólalók voltak itt többségben. Úgy tűnik, hogy egy hangon szól, egy nyelven szólnak, de nem egy hangon. Az Asada úr számára nem lesz egyszerű, bár azért sok mindent kivasalt már itt az viszonylag sok gyűrődést mutató szövegben, de hát oda kéne eljutnia ennek a vitának, hogy lássuk magunk el, előtt a célt. És hát a cél ugye az az, hogy a repülési kapacitást próbáljuk növelni, erre nem az egyetlen megoldás a földi kiszolgálás. Szerintem erre van jobb válasz is. De ha arról van szó, hogy szervezzük meg jobban a piacot, akkor egy jól szabályzott, nyitott piac a megfelelő út, anélkül, hogy a minőséget itt megkérdőjelezzünk. Nem tudom ezt így ebben az összefüggésben elfogadni. Minden légitársaság nyilván a legjobbat akarja kiválasztani, mert az a legjobb minőség, a legjobb biztonságot is fogja szavatolni, és ez is nagyon fontos szempont. A jogi szétválasztást, az integrációt, a saját kiszolgálást tekintve. Azt gondolom, hogy itt a rentabilitással is összefüggésbe kell hozni ezeket a kérdéseket. Egy utolsó dolog. Kicsit eltúzottnak tartom az, hogyha bele kell írni egy reptérnek a terjeszkedési terveibe, hogy holnaptól új repülési szolgáltatót kívánok, földi kiszolgálat kívánok felvenni, de igazából operatív területem, helyem nincs arra, hogy ő itt szolgáltasson nem mindenütt adottak a lehetőségek, nem biztos, hogy alacsonyabb árat akar mondjuk egy szolgáltató, hanem jobb minőséget. Az utolsó dolog, a szociális dömping egyáltalán nem is szerepel a napi rendünkön. Minden régió és minden ország határozom saját maga, és azt gondolom, hogy ez igaznak kell lennie a repterekre is. Elkádrai úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. És köszönöm az előadónak is a javaslatait. Egy-két észrevételem volna, amelyeket egyébként az előttem szólók is megemlítettek. Először is ugye a, a földi kiszolgálóknak a száma, hogy gondoltuk, hogy, hogy legalább kettőnek, elegendőnek kellene lennie, és a tagállamnak kell eldönteni, hogy többre van-e szükség, vagy sem. Nem tudom, hogy miért kellene ezzel szembe helyeskednünk. bizonyos esetekben nem ellenzem azt, hogy például integrált operátorok önmaguk lássák el az ilyen földi kiszolgálási tevékenységet. Vannak például nagyon forgalmas éjszakai szituációk, amikor ezt el tudják látni. Lehet, hogy a légitársaságok ekkor a saját földi kiszolgáló tevékenységüket el tudják látni. Azonban a javaslatban vannak minőségi kritériumok, amelyeket nagyon figyelembe kell vennünk. Oda kell figyelni a csökkent mozgásképességű, illetve fogyatékkal élők igényeire. A TRAN szakbizottságban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, amelyet a szociális ügyek bizottságában tárgyalnak a kollégáink. A szociális szférában arról beszélünk, hogy különféle pótlási lehetőségeket kell biztosítanunk, ha például egy földi kiszolgáló elveszíti a megbízatását, úgy gondoljuk, hogy ez előre mutat majd. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy Császáda úr nagyon sok munkát végzett, amit el kell ismernünk, és nagyon sok jó megközelítést tartalmaz a munkája. Személyesen én úgy érzem, hogy alapvető jogok nem kerültek tiszteletben tartásra. Az, hogy ezek a javaslatok csak egyfajta keretet kellene, hogy biztosítsanak, és a nemzeti adottságokat jobban figyelembe kell venni, ez egy nagyon fontos elem. Tehát azzal egyetértek, hogy a, a minőségbiztosítás legyen európai szinten szabályozva, de az, hogy a liberalizálásról tovább döntsünk, azt a polgárhoz közel kell meghozni, tehát a szubszidiaritás elvének betartása mellett. Az arányosság elve tekintetében is kicsit túllőtt a célon a bizottság, a 96-os cikkre utalok, hiszen nincsen monopól helyzet, igenis van piacnyitás. Egyébként is ellenzem a monopóliumokat. De a további liberalizációt is ellenzem, ami csak ideológiai alapon lehet megindokolni. További piacnyitás, és a kollégák már utaltak az összes szociális területen mutatkozó nehézségre. Tehát úgy gondolom, hogy a további piacnyitás nem hoz hozzáadott értéket, úgyhogy a személyes véleményem az, hogy ez nem juttat bennünket előrébb, és vissza kéne utasítani ezt a bizottsági javaslatot, hogyha emellett nem tudnak önök dönteni, akkor egyszerűen aktívabbnak kell lenniük az egyes tagállamoknak a saját szubszidiaritás adta lehetőségeiket továbbvive. Mr. Köszönjük szépen. Debaka úr, kettő perc. Köszönöm, elnök úr, és köszönjük az előadónak az elvégzett munkát. Persze bőven van még itt előttünk tennivaló. Úgy gondolom, hogy a status quo nem egy ö, alternatíva, amikor földi kiszolgálásról beszélünk, változtatni kell. Hallott tudtuk, hogy a piac alapszabályai között az van, hogy szabad és átlátható módszerekkel biztosítsuk a tevékenység ellátását. Úgy gondoljuk, hogy az iparágnak ezt a részét is úgy kell előbbre mozdítanunk, mint a többi szektort. Nevezetesen javítanunk kell a szolgáltatást az utasok szemszögéből. Nem tudom, miért kellene funkcionális különbséget tenni jogi különbségtétel helyett. a megkülönböztetést a földi kiszolgálásnál is érvényesíteni kell, ami pedig a delegált jogi aktusokat illeti. Én úgy gondolom, hogy itt széles körű harmonizációra van szükség, annak érdekében, hogy a földi kiszolgálási szolgáltatások összehangoltan történhessenek, illetve jó minőségben. A normális, normális piaci erőket hagynunk kell működni. Csak így tudjuk képviselni az utasok érdekeit. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok nehézséget látok itt, nagyon sok nyitott kérdést onnantól kezdve, hogy rossz a feltevése a bizottságnak, amikor az egészet elindította, a Jensen jelentést nem vett elég komolyan. Egy olyan tagállam, aki ma liberalizálni szeretne, az gyakorlatilag már ma is így tehet. Tehát nincs szükség gyakorlatilag erre a dokumentumra, erre a jogszabályra. A szabályozott piacú tagállamoknak pedig megvan a jóka erre, hiszen a jól működő és hatékony repterek jobban működő földi kiszolgálási szolgáltatásokkal már adottak, és ezek jobbak, mint a még liberalizáltabb piacokon működőké. Tehát az összefüggés a munkaidő és a csúcsterhelés és az üres járatok között, tehát a munkavállalókra jutó termelékenység tekintetében azt tudom mondani, hogy több a szolgáltatom, de ugyanannyi marad az üres járat, akkor ezzel nem fogok hatékonyabban tudni működni. Tehát én azt gondolom, hogy a nagyobb hatékonysághoz más út vezet a reptereken. A legfontosabb problémákra hagy szóljak. Ugye a releváns piacot kell definiálni. saját szolgáltatókat le kell vonni, és a szövetségeket is le kell vonni, ugye itt a, a kiinduló alapból, és most attól függően, hogy Amsterdamon belül, vagy londoni reptéről van szó, hát ott a minőség és a pontosság is hagy némi kívánnivalót szemben például Frankfurttal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a biztonság kérdését semmiképpen sem szabad háttérben hagyni, nem szabad itt e, mindenféle kísérletekre bocsátkoznunk. Én azt gondolom, hogy nincs szükség erre a jogszabályra, úgyhogy ezt e, utasítsuk el. Pirker úr jön. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a célokra kellene koncentrálnunk. Három célunk van, legalább. Az egyik az, hogy az utasok és a szállítók gyorsan és biztonságos kiszolgálást szeretnének, a költségeket csökkenteni kell, és azokat a munkavállalókat, akik jól mű, jól dolgoznak, azokat ismerjék el. Négy pontra szeretnék kitérni, és azt javasolnám, hogy elsőként is maradjunk abban, hogy a szabad piac az akkor lesz továbbra is adott, hogyha lehetőség van arra, hogy legalább két szolgáltató szolgáltasson a reptereken. Vagy esetleg kettőnél több is kínálhatja a szolgáltatásait, tehát ez már így definiálva van, tehát nem kell módosítás. Második pont jobb tender kiírásokra van szükség, nagyobb átláthatósággal. Harmadik pont, a minimális követelmények tekintettel a minőségre európai szinten kell, hogy alkalmazásra kerüljenek, tehát nem egy, egyedi és nemzeti szabályokra van szükség. Az utolsó pedig el kell törölni a költség növelő hatásokat, tehát a bizottságnak kell mindent megtennie annak érdekében, hogy a Single European Sky megvalósulhasson. Szükség van nyilván a módosításokra, illetve nincs szükség a módosításokra, mert a célokat ezek nélkül is meg tudjuk valósítani. Köszönjük, Pirker úr. Még mielőtt átadnám a bizottságnak, néhány szót magam is szólnék. Az egyik fő kérdés itt a minőség. Különösen a földi kiszolgálás minőségéről van itt szó, és méltányolom, hogy az irányelv egy picit tágabban fogalmaz. A tény azonban tény marad. Az a lényeg, hogy az utasok számára nyújtott szolgáltatás minősége csökkent, hosszabbak a várakozó, várakozási idők, eltűnnek csomagok. Például hétfő reggel ugye az egyes számú csomagkiadónál az ember ott tácsorog és várja a csomagát ezek azok a problémák, amelyekkel szembesülünk. Hallottuk, hogy a, a frankfurti reptéren össze-vissza e, járnak a buszok, de hát alapjában véve e, e, az a, a hiba forrása, hogy esetleg túl sok a földi kiszolgáló cég egyértelműen arra kell odafigyelnünk, hogy javuljon a földi kiszolgálás minősége hogyha a repülő, repülő társaságok ugye megpróbálják lefelé törni az árakat, és ennek az a reménye, hogy a földi kiszolgálás egyre olcsóban és olcsóban vállalja a feladatot, akkor ez előbb-utóbb a szolgáltatások minőségének a rovására fog menni, ami pedig, eh, ahogy Clint úr is eh, mondta, mi köze ehhez a munkáltatásnak? Hát azért, mert itt alkalmazottakat érint ez az egész vállalkozás. Szerintem az 50-es szabályt fel kéne hagyni. Tudom, hogy e tekintetben azonban kisebbségben vagyok. Mindenképpen a munkahelyteremtést, az alkalmazást figyelembe kell vennünk. Mrs. May bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr és előadó. Köszönöm szépen a végzett munkát ebben a ebben a bizottságban. Köszönöm az egész reptéri csomaggal kapcsolatos munka, munkát. Amit Clint úr említett, biztosítani szeretném önöket afelől, hogy a bizottság teljes mértékben elkötelezett az egységes európai égbolt mellett tisztességes versenyre, a törekszünk egyenlő feltételek mellett akarjuk látni ennek a munkának a teljesülését. E, a bizottság odafigyel a külső stratégiára is, és szeretnék egy pontra kitérni. A repterek privatizációjáról van szó. Tudjuk, hogy a szerződések semlegesek, és annak is kell, hogy legyenek, különösen amikor a, a PPP típusú e, vállalkozásokról van szó. A földi kiszolgálással kapcsolatban üdvözöljük Zaszada úr jelentését, megtartja azt az egyensúlyt, amelyre a bizottság is törekedett a saját javaslatai folyamán, ugye meg kell nyitni a, a piacokat, ugyanakkor oda kell figyelni a, a munkahelyteremtésre és a szociális vonatkozásokra is. Egyúttal üdvözöljük a végzett munkát, a minimális minőségi sztenderdekkel kapcsolatban is. Reméljük, hogy az EU teljes területén belül meg tudjuk vitatni ezt a kérdést, annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni a sztenderdek átfedését, illetve hogy túlságosan sok szabály legyen, mert hiszen ez lehetetlenné tenni az életet a repülőtársaságoknak és a földi szolgálóknak egyaránt. E, általánosságban úgy véljük, hogy e, Zaszada úr jelentése jó alapot teremt arra, hogy aktualizáljuk a, a meglevő irányelvet. Reméljük, hogy a parlament részéről egy részletes tanulmányt kaphatunk, amelynek alapján meg, bizonyosodhatunk arról, hogy a földi kiszolgálás hatékonyan működhet úgy, hogy egyúttal megtartja a minőségi színvonalat is. Ennek a célnek a legfontosabb eleme, hogy az utasok szolgáltatását javítani tudjuk. Zaszada úr kapja meg a szót. Krótko. Köszönöm, csak egész röviden. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hiszen kommentálták a, jelen, a jelentést, és örülök annak, hogy odafigyeltek arra, hogy nem csupán a földi szolgáltatások liberalizációjáról van szó a reptereken, arról is szó van, hogy minimum normákat, minimum standardokat vezetünk be a reptereken, aminek az a célja, hogy minden utas hozzájuthasson a megfelelő földi kiszolgálási színvonalhoz, hiszen ezt megérdemelték és ki is fizették. Nos, azt szeretnénk, hogyha az európai reptereken a földi szolgáltatások, földi szolgáltatók rá legyenek kényszerítve arra, hogy jobban szolgáltassanak. Sokszor összesen két szolgáltató van csak, ezek ugyanolyan áron dolgoznak, így semmiféle kötelezettség nincs rájuk nézve hogy javítsák a szolgáltatást. Tehát, hogyha igazi verseny lenne, ahol a minőség szempontjából is vetélkednének egymással a szolgáltatók, az lenne az igazi. Vannak olyan repterek, amelyek pontosan tudják, hogy a repülőgéptől a terminálig mennyi időt venne, vesz igénybe a podgyász elszállítása. De ezt nyilván a repterek jobban tudják, ezt az Európai Bizottság vagy Brüsszel általában nem tudja kiszámolni, nem tudja kiszámítani, a részletes információ birtokában a repterek vannak. Hogyha a repterek minimum normákat hoznak létre, és ezeket jóvá kell hagyni a helyi hatóságoknak, akkor mindenképpen rá vannak kényszerülve arra a szolgáltatók, hogy javítsák a szolgáltatás minőségét, tehát ez európai szinten is jobb szolgáltatáshoz vezet. Elnök, köszönöm szépen! Itt látható, hogy milyen sokan szóltak hozzá, hosszú a lista, több mint 15-en. Ez is mutatja, hogy mennyire érdekes ez a jelentés. Kívánom, hogy jól működjön együtt a jelen, az egyik jelentéstevőkkel szeptember 26-án fogunk 26 ig lehet benyújtani. Ez, a módosításokat novemberben tárgyaljuk. Ez akkor lesz a szavazás. Nézzük a következő jelentés, Leichfriedu jelentése, zajvédelem. Köszönöm, elnök úr. E, Elkészítettem egy kis filmecskét, ezt meg lehet nézni? Elnök úr próbál, próbálkozik? Tessék. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát sikerült egy javaslatot, egy jelentés javaslatot megfogalmazni, amivel összességében jó úton járunk. Hogy a, ragadjam meg az alkalmat, hogy ennek a javaslatnak a legfontosabb pontjait kiemeljem. A nagy téma tulajdonképpen mindvégig az volt, hogy a tagállamok jelenleg a nemzetközi szabályokat előírják, tekintettel az alvédelemre, kell -e ezen változtatni, ha igen, mennyiben, és a bizottság javaslata is nagyjából erre irányult. És ez hát részben azért érhető is. A belső megbeszéléseink témája leginkább az volt, hogy a tízes cikkkel mi legyen. A javaslatban, amit a bizottság terjesztett elő, az volt a lehetőség, hogy nemzeti előírások is alkalmazásra kerülhetnének, ha pedig nem, akkor ezeket vonják vissza. Nagyon masszív, kemény viták folytatottak a háttérben, itt a belső európai piaci érdekeket is mérlekelni kellett, a transatlanti partnereinket is bevontuk ugye a vitákba. Mégis azt gondolom, és hát ez az eredmény, amire végtére is jutottam, hogy megfelelő in, kompromisszumra kell jutnunk, ami pedig úgy néz ki, hogy annak az eldöntése, hogy milyen zavédelmi intézkedéseket hozzunk, az illetékes tagállambeli hatóságoknak kell meghozniuk. Amennyiben a bizottságnak erre vonatkozóan van-e, van véleménye, akkor ezt is figyelembe kell vennie. Miközben brüsszeli hatóság nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy hatályon kívül helyezzen lokális tagállambeli hatóság által hozott döntést. Tehát a bizottság illetékességeit felül kell egy kicsit vizsgálni. Ezzel a szabályozással, ahogyan a bizottság javasolta, nem lett volna lehetőség annak a kérdésnek a megoldására, hogy a nem hatóságok által hozott döntések, szabályosított döntéseknek mi legyen a sorsa, szemben azokkal, akiket az összes érintettel közösen fektettek le döntésként. Ugye ne felejtsük el, hogy évek óta vannak repterekkel, légitársaságokkal, mindenféle érintettel kialkudott megállapodások, mindenki számára elfogadható eredménnyel, és egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy egy ilyen megállapodást felrúgjon mondjuk egy brüsszeli hatóság. Ennek értelmében fogalmaztam meg a javaslatomat a jelentésemben. Ezen felül igyekeztem egy definíciót rögzíteni, ami számomra egy nagyon fontos definíció, és gondolok itt a, egy kiegyensúlyozott megközelítésre, hiszen költséghatékonyságról beszéltünk, amikor is az avédelmi intézkedésekre gondolunk, és azt gondolom, hogy általános költséghatékonyságról beszélünk, általános hatékonyságról, ha a költséghatékonyságról beszélünk, de ez a hatékonyság az, az egészségügyre is vonatkozik, és a zajvédelemre is. Tehát ez a definíció tágabban, globálisabban értelmezett, mint hogyha csak a költségekre koncentráltunk volna. Hát ezek voltak a legfontosabb aspektusok, amikre koncentráltam, és amelyek módosulásra, módosításra kerültek a bizottsági dokumentumban is azokat a részeket, amelyek itt az előírásokat csak részben teljesítő légitársaságokra vonatkoznak, nagyon alaposan átnéztem, és úgy tűnik, hogy ez a jelenlegi küszöbérték ez elegendő, nyilván a határidőkről lehet még egy további vitát folytatni, hogy elmozduljunk erről a küszöbértekről. Ami a delegáltaktusokat illeti, technikai módosításokról lenne szó, ezekre látok lehetőségek az át felhatalmazáson alapuló aktusok tekintetében, és ha zajszintbeli határértékekről beszélünk, akkor nem hinném egyébként, hogy a delegált aktus lenne az ideális eszköz. Itt az Európai Parlamentnek közvetlenül befolyást kell tudnia gyakorolnia, nekünk kell a polgárok képviselőiként tudnunk döntést hozni erre vonatkozóan itt Európában. Őszintén megmondom, nagyon sok reakciót kaptam egész Európából, rengeteg e-mail érkezett, amelyek sokat segítettek nekem, és amelyek támogattak a saját koncepciómban. Vannak nyilván olyan kérések, kérdések, amelyekre nem tudok pozitívan reagálni, tehát például konkrét zavédelmi határértékeket meghatározni, ez nem volt cél sem a bizottság részéről, sem a mi részünkről, nem ez volt a javaslatnak a veleje. Nem lehet ugye nemzetközi megállapodásokat megváltoztatnunk, hiszen van egy nemzetközi légi közlekedési megállapodás, amelyet egyoldalúan egy európai jogalkotó nem módosíthat. Ez teljesen világos. Összességében viszont a költséghatékonyságról elmozdulni a haték, az általánosan vett hatékonyság felé szerintem ez jó lépés. Bízunk abban, hogy tudunk tenni annak érdekében, hogy az európaiak jobban aludhassanak a jövőben, mert kevesebb lesz a zaj, és a nemzetközi megállapodások, szerződések, amelyeket mi is részesvéként aláírtunk, betartásra kerülhetnek. Szerintem ez az a kompromisszum, amire szükség volt és amelyet én vállaltam, és már is várom a kedves kollégák hozzászólásait, kommentárjait. Azt még hagy mondjam el, kiváló munkakapcsolatban vagyok már a legtöbbjükkel, és ezért a munkakapcsolatét és a munkáját is szeretnék már most köszönetet mondani. Mr. for the Köszönöm úr, Lightfried úr, Gáler úr, a néppárt nevében. Köszönöm a jelentéstevőnek is. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, én is viszonzom a kedves szavakat. mennék a pár ponton, amit jel, elmondott hátulról kezdve. A delegált jogi aktusok, ahogyan ön is elmondta, hát én is korlátoznám ezt, és az Európai Parlamentnek adnék több opció, több lehetőséget, amikor a tartalmakról kell döntenünk. Aláhúzom, hogy mennyire egyetértek a tízes cikkel kapcsolatban elhangzottal, tehát a bizottság ellenőrzési hatáskörét emelte ki, szerintem tényleg ez a helyes csapásirány. Így tudjuk a döntéseket helyben, az érintetteknél és a kompetenseknél meghagyni a döntések jogát ami az előírásokat éppen hogy csak teljesítő társaságokat illeti, légitársaságot illeti, ezt is el tudom fogadni. Itt is van egy pont, ami azért a kompromisszum irányába mutathat, úgyhogy szerintem ezt tudjuk vállalni. Én is sok e-mailt kaptam, valószínűleg a többiek is, és az egészség vagy közegészséggel kapcsolatos e-maileket, illetve hát az életminőséggel kapcsolatban. Nyilván onnan érkeznek az e-mailek, akiket a legjobban érint a zaj. Sok kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatban, például melyek lennének a mérési módszerek, hogy alátámasszuk a a panaszokat, illetve milyen összefüggések vannak a zaj és az egészségügyi problémák között. Hogyha erre nem találunk most biztosítékot, akkor az ügyvédeknek a piaca fog megnyílni, akik itt egyből belépnek majd a képbe. Sőt, tartok attól is, hogy mediációs eredményeket is esetleg égre viszünk ezzel. Úgyhogy itt azért kell még egyeztetni. Nyilván mindenkinek célja az, hogy csökkentsük a zajt és a zajártalmakat. Úgyhogy ennél fogva mindenképpen megoldásra fogunk jutni. Ami a költséghatékonyság fogalmának újra definícióját illeti, a legnagyobb hatékonyság definícióját illeti, Hát ez is egy olyan pont, amiről további eszmecserére lenne szükség. Lehet, hogy a rendeletben kellene pontosabban definiálni, hogy mit értünk a költséghatókonyság alatt. Akkor válik majd egyértelművé, hogy az overall cost efficiency alatt mit értünk. De ha nem így járunk el, ugye, akkor az ügyvédek megint csak nagyon sok munkát kaphatnak. Összességében a központi aspektusokat tekintve, és itt utalnék még egyszer a tízes cikkre, ugyanabba az irányba mutat a gondolkodásunk, legalábbis a néppárt részéről lesz mondhatom, és köszönöm szépen ezt a munkaanyagot. Köszönjük szépen, Werner úr, a Régiók Bizottságától megkapja a szót. Tisztelt Simpson úr, tisztelt Leitrid úr! A zaj nyilván mindenki számára nagyon fontos, nem csak azok, akiket közvetlenül érint, hanem a légitársaságok és a légi hatóságok, akik aztán végrehajtják mindazt, amiről itt tárgyalunk. Ugye általában úgy van, hogy a technikai fejlődés azért már csökkenti a zajszintet, de egyre nagyobb jelentőséggel bír ez a probléma. Az Európai Unió és a bizottságnak a célja az, hogy csökkentsük a zajszint, és egységesebben ö, alkalmazzuk a repülés repülési tilalmat. Azok a légitársaságok és légijárművek, főleg itt az áruszállítókra gondolok, akik épp hogy teljesítik az előírásokat, nagy kihívást jelentenek, mind mellett fontosak ezek a szállítók is. 80 decibeles határérték van most érvényben négy évig, és aztán etapponként, szakaszonként a bizottság eredeti célkitűzését fogják majd javulással elérni. Ami a bizottság felülvizsgálati jogát illeti, amikor repülési tilalom lép életbe, a tízes cikk eltörlése ugye az egyik út, viszont amit ön javasolt, ez egy nagyon elegáns megközelítés, és azt gondolom, hogy ez is abba az irányba mutat, hogy megoldásra jussunk. A delegált jogi aktusok tekintetében is van egy kis veszély azért, mert hogyha ennyire nagy térben állnának lehetőségként rendelkezésre, akkor a 11-es és a 12-es cikket is törölni kellene. Amit ön javasolt, azonban az összességében nagyon jónak tekinthető. Köszönöm. Köszönöm, Meissner azt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Tremóza úr nevében szólok, aki nagyon sajnálja, hogy nem lehet ma itt, de három oldalú egyeztetésen vesz részt, és ő kért meg engem, hogy én szóljak fel helette. Köszönet a jelentéstevőnek. Ozen úr is úgy gondolja, hogy nagyszerű dokumentumról van szó, amit sok tekintetben tud támogatni, és angolul folytatom, mert ő így adta át nekem, hogy mit mondjak el. Approach. Tremóza úr üdvözli a kiegyensúlyozott megközelítést, illetve már ilyen van volt a bizottsági dokumentum is, de sajnálatos módon ott nem voltak a környezetvédelemre, illetve egészségügyre vonatkozó megfontolások, még a WHO is e- elismeri, hogy helyi szinten csak cél iránymutatásnak számítanak az ő értékei, tehát erre mindenképpen utalnom kellett nem túl pozitív, hogy egy pillérre koncentrálunk, tehát csak egy, típus, egy típusú korlátozásról van szó, de hát sokkal jobb lenne más pillérre is odafigyelni a különböző üzemi módszerek használatása, stb. stb. Aztán az gazdasági válságban meg kell gondolni azt, hogy a különböző üzleti modelleket mikor büntetjük, meg kell nézni, hogy mikor költséghatékony a fellépésünk, tehát úgy vélem, ilyen esetekben a teljes e- Európai Uniót figyelembe kell venni. Mint német azt mondom, hogy a 38-as módosító nagyon kedvemre való, ez egyfajta garancia német esetre vonatkoztatva a német bíró, német bíróság úgy döntött nem régiben, hogy a frankfurti régióban nem lehet éjszaka repülni. Aztán nézzünk azon, nézzük azon repülőket, amik épp hogy csak megfelelnek a különböző rendelkezéseknek. Nos, vannak olyan EU, nem EU-s országok, amelyek amelyek erősen ellenzik az ezzel kapcsolatos EU-s előírásokat, és az ICAO arra kéri az országokat, a tagországokat, hogy a 3-as vagy a négyes fejezetet ne zárják ki eleve nagyon fontos továbbá a költséghatékonyság, illetve eh, hogyha, ez, hogyha ezeket a eh, repülőgeket kizárják, akkor azzal nem érünk el egyértelmű környezetvédelmi javulást, de nagyon komoly hátrányai lennének. Bizonyos repülőgépekre ez nem vonatkoznak, de mások esetében vannak olyan fuvarozók, amelyek az egész flottájuk harmadát vagy negyedét is kénytelenek lennének rövid időn belül lecserélni, tehát jó lenne, hogyha kompromisszumra tudnánk jutni. Ami a felülvizsgálatot illeti, nem értünk egyet feltétlenül az Aldéval, Tremóza úr azt írja, hogy ő ugyan barcelonai katalán és a szubszidiritást támogatja, de ebben az esetben úgy véli, hogy a bizottságnak felülvizsgálati joga van, és így az összes érintett fél felében élhet ezzel a jogával. Én németként egyetértek a jelentéstevővel, aki külön kiemeli Hollandiát, Franciaországot, Németországot, tehát a ezekben az esetekben egyértelműen szubszidiaritásról van szó. Tremóze úr azt írja, hogy ennek a, e, ennek a jelentésnek a célja, hogy harmonizálja, tehát ez nagyon jó jogi eszköz lenne. Foster asszony következik. Köszönöm, elnök úr! Köszönet a jelentéstevőnek! Nagyon konstruktív volt, nagyon jó eredményes üléseket tartott, és azt hiszem, hogy a módosításokat legtöbb részét el tudja fogadni. Nem szeretnék személyeskedni a régiók bizottságából érkezett kollégával, és az sem gond, hogy írott anyagot nyújt be nekünk, de úgy vélem, hogy itt a tisztelt házban és a szakbizottságban ugye alapvetően megválasztott képviselőkről van szó, és hogyha ha valaki más is idejön, akkor nem ártana, ha is megválasztottak lenne, de ez mondom, nem személyes megjegyzés. Nincs túl sok hozzászólási időm, de hát ehhez már hozzászoktam. Nos, mi a helyzet a delegált aktusokkal? Gáller úr is utalt már erre. Igaza van abban, hogy amikor megnézzük a nemzetközi egyezményeket ezzel kapcsolatban, akkor ugye ezeket, elf- ezeket nemzetközi szinten is elfogadtuk. Veszélyes lenne, hogyha az Európai Unió ezt megpróbálná megváltoztatni. Mi örülünk annak, hogy az üzlet működik, hogy verseny van, nem szabad nem szabad engedni annak, hogyha valakinek eszébe jut az hirtelen, hogy megváltoztatja a szabályokat. Na, hogyha, val- hogyha egy-egy repülő gép csak marginálisan felel meg, éppen hogy megfelel az előírásoknak, akkor hát azt is valahogyan normalizálni kell. Nézzük a decibel szintet. Vannak olyan repülők, amelyek 30-35-40 éve, évig életképesek. Hát valakinek eszébe jut egy szám, csak így hirtelen. Nem szabad, nem szabad engedni egy ilyen nyomásnak a regionális reptereken, a rep- repülők nyilván nem vadonatújak, hiszen nem ilyen az üzleti tevékenységük. Aztán nézzük meg a tagállamok helyzetét. A bizottságnak el kell mondani, a bizottságnak el kell mondani a tagállamoknak, hogy az ő feladatuk a kapacitás és az infrastruktúra kialakítása, nem szabad a terület nem szabad a terület felhasználóknak megengedni, hogy lakóházakat építsenek repülőterek köré. Aztán, ha megnézzük az új működési technikákat a különböző repterek mellett, egységeségból, stb. stb. Nagyon komoly technológiai előrelépés, vagy technikai előrelépésről beszélhetünk, ezt nem szabad elfelejteni. Még egy dolog, a tanácsnak nagyon jók a következtetései. Jó lenne, hogyha mi is ez irányba haladnánk el. De gond az, hogy a bizottság ezt az irányelvet érthetetlen oknál fogva rendeleté változtatta. Szubszidaritás keretébe tartozik ez, helyi kérdésekről van szó. Nem tudom elfogadni azt, hogy rendeleté fokozták le konzultáció nélkül. Ennek irányelvnek kéne lenni. Tudom, hogy néhány tagállam, néhány frakció vagy érdekcsoport nem ért ezzel egyet, de hát meg kell nézni, mi lesz majd tíz év múlva. Általában elég jól működnek a légitársaságokkal a helyi megállapodások, illetve különböző érdeket felekkel a helyi megállapodások. Ezen is el kéne gondolkozni. Még egyszer köszönet a jelentéstevőnek, és azt hiszem, hogy az eredmény pozitív lesz majd. Köszönöm. Diverak. Diverak asszony. Monsieur le Président, sur ces questions de bruit, il est parfois... Köszönöm szépen, elnök úr. A zaj kérdésben ugye néha túl ö, könnyű azt mondani, hogy igen, jogszabályokat kell elfogadni, de meg kell vizsgálni, hogy a régiókban melyek az igazi érdekek, miről is van szó, Egyébként szeretném most megköszönni az előadónak a végzett munkát. A tízes cikkre hivatkoznék. E, itt a bizottság felvizsgálati jogáról van szó. Én úgy gondolom, hogy az anyagban jó kompromisszumot talált az előadó. A helyi hatóságok valószínűleg hivatottabbak arra, hogy szabályozzanak. E, hiszen a brüsszeli Európai Bizottság ugye messze-messze van sok esetben az érintett helyszíntől. A delegált aktusokkal kapcsolatban úgy érzem, hogy a döntéseket az összes érintett féllel együtt és ezekkel összhangba kell meghozni. Az átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy egyet tudunk érteni az előadóval. Nem kellene elkapkodni az új definíciót az alig megfelelő repülőtársaság vonatkozásában. Azonban még egy utolsó pontként elmondom, nem tudunk egyet érteni a raportőllel a tekintetben, amit ő mond a reptér eh, környékén lakók egészségügyi helyzettel. Eh, hogyha ezt a Pandora szelencéjét kinyitjuk, a zaj és a lakosság egészségével kapcsolatban nagyon-nagyon messze eh, vezetne ez bennünket. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák. A tízes cikken túl még három kérdést szeretnék itt kiemelni először is. A belga soros elnökség során eh, tárgyaltam erről az egész kérdésről. Beszéltünk a zajcsökkentés csökkentés követelményeiről, e, akkor szóba került az, hogy esetleg negatív e, intézkedéseket fog majd hozni az USA velünk kapcsolatban. Ez az, e, ez az egész kérdés egyébként nem túlságosan homályos, ennek nagyon kézzelfogható gazdasági költségvonzata van a jelenlegi megközelítés jelentős problémákat vet fel, amikor az igazságügyi vonzatokra kerül sor, hiszen a zajcsökkentés nem mindig ugyanazokat az operátorokat érinti, és nem csupán a helyi hatóságoknak kellene e, fizetni, hanem azoknak elsősorban, akik magukat, maga, maga, maga, maguk a zajt generálják. Az ICAO, az ICAO kiad eh, különféle tanúsítványokat a zajszintekkel kapcsolatban hogyha megnézzük a tanúsítványon szereplő zajt, és azt a zajszintet, amelyet az emberek ténylegesen tapasztalnak, hát jelentős különbségek találhatók. Egyébként szeretnénk támogatni ezt a jelentést, lesznek módosítóink. Elnök úr, nem tudom, hogy a módosítások benyújtásának határideje micsoda, a 28-a vagy a 26-a? Szerintem ezt tudhatja, asszonyom. A koordinátoroknál már e, megállapodtunk a határidőben. Én azt javaslom, hogy ez a határidő maradjon szeptember 26-a. Grossúr a következő. Köszönöm nagyon rövid leszek. Vannak különféle dátumaink, emlékeztetnék erre. Az egész csomagot kell néznünk. A kollégához szólnék most, és e, örömmel hallgattam, hogy a régiók bizottságának mi a véleménye. E, nekem semmi gondot nem okoz, hogy ők eljöttek és elmondták a véleményüket. Azonban különbséget kell tennünk az európai jog, valamint a nemzeti és regionális jogalkotás között. Nagyon is örömmel konstatálom, hogy önöknek mi a hozzáállása a tízes cikkhez. Mindenképpen helye van a további jobbításnak. Fel kell mérnünk, hogy az új szabályok hogyan illeszkednének a meglevőköz a regionális és a helyi hatóságok ugyancsak előjöhetnek különféle pozitív gondolatokkal, tehát nekünk e, nem szükséges, hogy mindent megkérdőjelezzünk. Még valamire szeretnék itt rámutatni. A hatékonyság vonatkozásában két aspektust ajánlok figyelmükbe. Egyrészt magát, a repülőgépet, és a zaj, valamint egészségügyi vonatkozásokat. A másik a például a nagyvárosok esetében a leszállás helye. Hogyha például a repülőgép egy olyan városba repül be, ahol két millióan laknak, illetve egy olyan városba, ahol csak kisebb a lakosság száma, hát bizony ez nem ugyanaz a problémát jelenti. Egyúttal köszönöm a raportőrnek, még mielőtt megadnám a bizottságnak a szót, szeretném megköszönni az előadónak a végzett munkát. A, az alig megfelelő repülőgépek esetében helyt adok az ön módosítási indítványának, emlékezzünk az úgynevezett has kitre. Ott volt egy kemény vita, hogy a Rolls-Royce hajtómű és a Pratt Whitney hajtóművek között miféle különbségek vannak. Én még élénken emlékszem a kapcsolódó vitákra. Az előadó hozzáállása szerintem helyén való, megfelelő és már várom is, hogy miféle módosítók érkeznek be ezzel a dologgal kapcsolatban. A bizottság részéről Máj asszony. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, la question... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy említette, a zaj szennyezés kérdése egy nagyon kényes és bonyolult kérdés. Természetesen helyi regionális, tagállami, Európa és nemzetközi szinten is tárgyalni kell ezt a kérdést. Lightfried úr jelentésének nagyon örülünk. Nos, az egészségügyi és biztonsági kérdésekkel szeretnék először foglalkozni. Tudjuk, hogy az egészségügyi kérdéseknek mindenképpen a helyi szint, a helyi szempontokból kell kiindulni. Vannak olyan eljárási bizottsági eljárási folyamatok, amelyeknek nem szabad életbe lépniük biztonsági és egészségügyi kérdésekben. A 2002-ben 49-es irányelvben is megfogalmaztuk ezt. Aztán gondot jelent az általános hatékonysági probléma, probléma is. Sokan erről nem beszélnek. Aztán aztán az alig, a normákat alig teljesítő repülőgépek esetében nagyon szigorúnak kell lennünk. A bizottság javasolt egy normát, a 10 decibel, 10 decibelt helyezte ki, vagy nevezte meg maximum szintként, de ezt a szabályt nagyon sokszor nem alkalmazzák, így aztán fennáll a veszély annak, hogy helyi és tagállami szinten ebből akár bírósági ügyek is születhetnek. Aztán a felülvizsgálati jog, vagy felügyeleti jog. Már többen szóltak erről máskor is. A bizottság nem kívánja meghatározni azt, hogy pontosan melyik önkormányzat illetéke, illetékes, mi csupán átláthatóságra törekszünk, erről szól a tízes cikk. Utolsó pont. Delegált aktusok. Delegált aktusokra azért van szükség, mert számos jogszabálynak így tudunk megfelelően érvényt szerezni. Ott vannak például a legújabb technikai fejlődések. Ezen a területen nagyon gyors az előrelépés, ez, ezzel mindenképpen lépést kell tudni tartani. Úgy véli a bizottság, hogy megfelelően, megfelelő keretet kell szabni ezeknek az előrelépéseknek. Nagyon fontos tehát a világos eljárási rend, hogy európai keretet hozhassunk létre, amely figyelembe veszi ezen technikai fejlődéseket. Természetesen a jelentéstevő, illetve a képviselők rendelkezésére állunk, hogyha lehető legjobb jelentést hozzuk létre, illetve jogszabályt. Köszönöm. Elnök! Köszönjük, Köszönjük szépen! Még mielőtt az előadónak visszaadnám a szót, nem tudom, hogy csak én vagyok, e, úgy tűnik, hogy a bizottság nagyon szelektív e, módon dönt, amikor azt mondja, hogy az ICAO szabályozáshoz akar ragaszkodni, vagy nemzetközi megállapodásokhoz. Itt azért következetességre volna szükség, asszonyom. Leichtfield úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak is, hogy ezt most itt szóvá tettem, mert a magam részéről nem szóltam volna erről. De hát a bizottság részéről azt hallottuk, hogy annak oka, hogy a tízes cikk az megfogalmazásra került, a magasabb transzparencia volt, hogy nagyobb legyen az átláthatósága a nemzeti hatóságok által hozott döntésre vonatkozóan. Gyakorlatilag ezt fölfoghatjuk úgy is, mint a kompromisszum felé való nyitottságot. Mert a, nem is annyira ugye ilyen kényszer adta eszközökről volt szó, hanem a transzparenciát helyezi a bizottság is előtérbe, úgyhogy ez örömmel tölt el. Ezen felül nem sok minden más tudok mondani. Ahogyan megkaptam ezt a dossziét, az elején azt gondoltam, te jó Isten, hát nem lesz egyszerű. De aztán nem volt annyira borzasztó, mint ahogy az elején gondoltam, és ez annak is köszönhető, hogy nagyon konstruktívan álltak a kérdéshez a velem együtt dolgozó és együttműködő kollégák. Ez nyilván tényleg visszavezethető arra is, hogy nagyon jó szintű, magas szintű támogatást kaptam, végezetül pedig angolul még egyszer köszönöm mindenkinek, minden más pedig the rest is silence alapon majd elintéződik. Köszönöm szépen, akkor csomagként látjuk majd ezt a kérdést előrehadni. November 6-án fogunk szavazni. A Decemberre várjuk a plenároson is előkerül, de ez attól függ, hogy majd leszakad-e ott a menyezet, vagy mi történik, úgyhogy köszönjük szépen, ezzel bezárjuk a mostani ülést. Hogy emlékeztessek arra, hogy háromkor lesz ma délután egy mini meghallgatást a városi mobilitásról, és azt háromkor kezdjük, úgyhogy várom Önöket ide-vissza. Dürant asszony, a parlament alelnöke fogja bemutatni a négy vendégünket, úgyhogy délután találkozunk.